vesz részt a parlament és szervei ülésein. A jogi szakbizottság július 11-i és szeptember 5-i ülésén Laimia Luicia Andrikiéne asszony és Urzula Krupa asszony, illetőleg Manuel Dos Santos úr mandátumát megvizsgálta, és azt javasolták ezt követően, hogy május 30-ával, június 21 és 21 kezdettel érvényesnek tekintik ezt a mandátumot. Van -e ezzel kapcsolatban kifogások? Amennyiben ez nem áll fenn, akkor elfogadtuk az említett mandátumot. Az illetékes német hatóságok Herman Winkler úr mentes